fölvegye a harcot az előttünk álló kihívásokkal, főleg egy ilyen nehéz gazdasági válsági időszakban, amit most élünk. Köszönöm. Köszönöm, Lavia úr. Akkor ezt a napi rendi pontot lezárjuk. Holnap fogunk szavazni, déli 12 órakor. Most pedig térjünk át a közös vitára a kakaóágazat témájában. Moreira úr ajánlásáról van szó, a 2010. évi nemzetközi kakaó megállapodásról, illetve a bizottság nyilatkozatát fogjuk meghallgatni a gyermekmunka a kakaóágazatban címmel. Először is Moreira úrnak adom meg a szót négy perc. Köszönöm, elnök úr! Két témával kapcsolatban fogom a témát, a vitát megkezdeni. Az egyik a 2010. évi nemzetközi kakaó megállapodás, amelyhez a parlamenttől kértek beleegyezést, illetve egy állásfoglalás indítvány is készül a gyermekmunka kakaóágazatban címmel. Az IMCO bizottság nevében vagyok jelentéstevője a kakaó megállapodásnak, illetve egy állásfoglalási indítványt is terjesz be bizottságunk az Európai Parlament elé. Először is a kakaó megállapodásról beszéljünk. Az IMCO bizottság azt javasolja egyhangulak, hogy a tanácsnak engedélyezze a nemzetközi kakaó megállapodás ratifikálását. Ahogyan ez a 2010. évi, illetve a korábbi megállapodással történt. Ugyanis ez a nemzetközi kakaó szervezet számára felhatalmazást ad, és azért is, mert ez a megállapodás nagyobb átláthatóságot, egyértelműséget biztosít annak, ahogyan a Nemzetközi Kakaó Szervezet működik, a civil társadalom részvételét biztosítsuk. Harmadik szempont pedig, hogy ez a nemzetközi megállapodás új normákkal rendelkezik, amely jobb munkaviszonyt, illetve fenntartható kakaótermesztést tesz lehetővé. Az aláíró felek kötelesek javítani a kakaó ágazatban dolgozók helyzetét, illetve körülményeit, és arra is bátorítja az aláíró feleket, hogy a gaz- kakaó gazdálkodás fenntartható fejlesztéséhez járuljanak hozzá. Az Európai Unió az egyik legnagyobb kakaóimportőr, ezért nagy felelősségünk van annak biztosításában, hogy a kakaó termelése és értékesítése a legfenntarthatóbb módon történjen. A nemzetközi kakaó megállapodás, amely átmenetileg van csak érvényben, a legjobb partnerünk abban, hogy ezt a felelősséget vállalhassuk. A második pont pedig gyermekmunka kakaóágazatban című állásfoglalási indítvány. Ez egy olyan téma, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagynunk, mert túl komoly téma, túl súlyos helyzet. Nem szabad a gyermekmunkát figyelmen kívül hagynunk, ezért a szakbizottságunk egy állásfoglalási indítványt fogadott el, amelyben kifejezzük aggályunkat, azzal kapcsolatban, hogy a kakaóültetvényeken, főként Nyugat-Afrikában még mindig nagy mértékben használnak gyermekmunkát. A termelőknek, a fogyasztóknak tisztában kell lenniük ezzel a helyzettel, és a politikusoknak is. Ugyanis az elmúlt tíz évben a nemzetközi kakaóágazat mozgósításához vezetett, így módon az érdekelt felek, a nemzetközi csoportok, szakszervezetek, NGO-k arra törekedtek, hogy a gyermekmunkát eltöröljék, megszüntessék a kakaóágazatban, de ennek ellenére is nagyon sok tennivalónk van még, ugyanis a gyermekek borzasztó nagy egészségügyi kockázatoknak vannak kitéve. Nincsenek megbízható adatok a jelenség mértékével kapcsolatban, ugyanis több tízezer vagy több százezer gyermekről szólnak az adataink. De ez épp elég ahhoz, hogy nyugtalanítson minket, nem szabad tehát figyelmen kívül hagynunk a gyermekmunkát, küzdenünk kell, ugyanis ez a kizsákmányolás egyik legrosszabb formája. Ebbe a harcba pedig bele kell vennünk a politikusokat, a vállalatokat, az érdekelt feleket, illetve az Európai Uniós intézményeket. Várom az Európai Bizottság megjegyzéseit, konkrét kérdéseket is fogok feltenni, remélem, hogy kérdéseinkre konkrét javaslatokkal válaszolnak, és remélem, hogy az Európai Unió kielégítő módon válaszol erre a kérdésre. Köszönöm, mondja az elnök, most pedig Pibalx biztos úr kapszott parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők! Azzal kezdeném, hogy Marajra úrnak köszönetet mondok, illetve a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottságnak köszöntet mondok a javaslatért, ami lehetővé teszi, hogy a Nemzetközi egyezmény aláírása megtörténhessen. A új megállapodás az egy jó alap a bizottság véleménye szerint a nemzetközi együttműködés támogatása érdekében a kakaó szektorban. Hozzá fog járulni a kakaó termesztési ágazat ösztönzéséhez, támogatásához. Korrekt árakat kell megcéloznunk, a előállítók és a fogyasztók számára is korrektek kell, hogy legyenek ezek az árak. Ugyanakkor gazdasági növekedést kell biztosítani fenntartható módon a kakao gyártógazdaságok számára. A kakaót előállító országok esetében, amelyek nagyon sokszor a legtöbb esetben fejlődő országok, más aspektusokat is figyelembe kell venni. Ugyanakkor a fejlettebb országok, az Európai Uniónak nagyon fontos szerepe és felelőssége van, mint fogyasztó, azért, hogy a fenntartható növekedést és korrekt kereskedelmet biztosítson ezekkel az országokkal. Mindezt a felelősséget fejben tartva a kell elemeznünk a gyermekmunka kérdését. Ez az egyik legnehezebb kihívás ellentmondásos aspektus az, hogy a vé- mi véleményünk szerint mindez elfogadhatatlan, viszont vannak olyan hagyományok, amelyek szerint elfogadható a gyermekmunka. Az illóval, más intézményekkel és a kakaó alapítványal is a megállapodás az egy jó kiindulási pont a tekintetben, hogy a gyermekmunkával foglalkozunk konkrétan ebben az ágazatban. Tovább is léphetnénk ebben a témában. Mondhatnánk azt, hogy a gyermekmunka problémája sokkal tovább mutat, mint maga a kakóágazat. Sajnos szinte az összes fejlődő ország partnerünket ez érinti. Ahogy tudják, a gyermekek jogait az alapjogi karta fekteti le számunkra prioritás, hogy védjük ezeket a jogokat, biztosítsuk ezeket a jogokat. A bizottság teljesen meg van győződve arról, hogy ezt teljesítenünk kell ezt a feladatot. Az Európai Unió folyamatosan fölép a legrosszabb gyermekmunka helyzetek felszámolása érdekében az egész világon. A gyermekek képzését nem szabad feláldozni a munkaigény miatt, és a gyermekek fizikai és érzelmi fejlődését nem szabad negatívan befolyásolni a munkával. Nemzetközi szinten az ENSZ gyermekjogi konvenciója 32-es cikkeben szerepel az, hogy a gazdasági kizsákmányolástól és a gyermekmunkától védeni kell a gyermekeket. Ugyanakkor a bizottság ismételten kifejezte sajnálatát, hogy a nemzetközi közösség folyamatos erőfeszítése ellenére az ILO egyezmény 182-es intézmény ratifikációja során, amely azt követeli, hogy teljes mértékben felszámolásra kerüljön a gyermekmunka. Ennek ellenére nagyon sok gyermeket gyermekmunka keretei között alkalmaznak. Szeretném azt is jelezni ma, hogy 124 millió, sokkoló ez a szám, 124 millió gyermeket fognak gyermekmunkára. A Szaharától délre lévő afrikai területeken ez szinte 30%-ot is eléri a gyermekmunka aránya. Nagyra értékelem és üdvözlöm azt, hogy Moreira úr és a parlament képviselők nagy többsége foglalkozik ezzel a kérdéssel. De a téma az komplex. A fejlődő országokban, és különösen a kakaóágazatban a gyermekmunka problémáját nem lehet izoláltan kezelni. Integrált megközelítésre van szükség. Nagyon fontos eh, témák eh, tartoznak ide, hiszen a, a szegénység, a gyermekmunka igényei és a gyermekkereskedelem is a gyermekmunka céljával ide tartozó problémák. A kakaó gazdálkodók 90%-a 8 a bizonyos afrikai területeken családi vállalkozás keretei között dolgoznak, hatalmas kihívások előtt állnak. Sokszor 40 kilométeres távolságban kell eljussanak, hogy dolgozzanak, nehezen férnek hozzá struktúrális eszközökhöz. Ilyen körülmények között a, természetesen a gyermekek dolgozni fognak a gazdaságban. Az, hogy olyan körülményeket lehessen biztosítani, amikor a gyermekeket semmilyen körülmények között nem zsákmányolják ki a bizottság, a együttműködési politikák keretei között és a szakpolitikáján keresztül próbálja biztosítani ezeket a feltételeket. 2010-ben a gyermekmunkáról a bizottság készített egy dokumentumot, és a 2010-es júniusi következtetések is foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Koherens szakpolitikára és megfelelő koordinált lépésre van szükség ahhoz, hogy eredményeket tudjunk elérni. Koordináltan kell megközelíteni ezeket a kérdéseket, kérdéseket együtt kell, hogy dolgozzunk a nemzetközi intézményekkel és szervezetekkel. Főleg a nyugat-afrikai országok esetében maguk az országok is foglalkoznak ezzel a kérdéssel, együttműködésen keresztül, fejlesztett infrastruktúrával, megfelelő eszközökkel, jobb munka, felügyeletet, piac szervezés, céloznak meg. Meg vagyok győződve arról, hogy a gyerek helye az iskolában van, és nem pedig gyárban vagy a mezőn. A szegénység felszámolása az első cél, amit meg kell próbáljunk elérni. A gyermekmunka Afrikában és minden fejlődő országban felszámolandó. Ezért nagyon hálás vagyok az Európai Parlamentnek, hogy újra napirendre vette ezt a nagyon fontos témát, és a bizottság szokás szerint megfelelő szinten fog foglalkozni a kérdéssel. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig a néppárt nevében másfél percben Köztinger asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, valamint a többi frakcióbéli kollégáknak a jó együttműködésért. Azt hiszem, hogy a jelentés és az állásfoglalás esetében sikerült kompromisszumot kötnünk. Kétség kívül az új nemzetközi kakaó megállapodás elő fogja segíteni az együttműködést a kakaó termelős kakaót fogyasztó országok között. A tervezési biztonság létrehozása a, a kakaó termelők számára, az együttműködés javulása és a harc a gyermekmunka ellen nagyon fontos a kakaó ágazat fenntartható fejlődése szempontjából. Mi vagyunk felelősek azért, hogy a termelők továbbra is tisztességes körülmények között fejlődhessenek tovább. Mint ahogyan mondtam, küzdünk a gyermekmunka ellen ezen a téren, a frakciókon átívelően sikerült megállapodnunk a legfontosabb pontokban. Ide tartozik a gyermekmunka definíciójának kérdése, hiszen nem mindenfajta gyermekmunka ugyanolyan kizsákmányoló jellegű és veszélyes. Ezt tükrözi a legnagyobb kakaótermelő országokban uralkodó helyzet is. Szinte kizárólag családi gazdaságok keretében történik a kakaó termelés, itt is segítik a gyermekek a szülők munkáját. Nekünk az a legfontosabb, hogy a minden eszközzel harcoljunk a kizsákmányoló jellegű gyermekmunka ellen. Úgy gondolom, hogy az állásfoglalás célzottan is jól megfogalmazza az Európai Parlament fenntartásait és kiegyensúlyozott. Örülök, hogy Örülnék, hogyha a tevő a kiegyensúlyozott és jó együttműködést a plenárisra is kiterjeszteni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Köztinger asszony, most pedig Badi asszony kapcsolt másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Először is szeretnék gratulálni Moreira úrnak a kiváló munkájáért, úgy az állásfoglalásban, mint a megállapodással kapcsolatban. Ez az új nemzetközi megállapodás a szektor területén, amelyről holnap szavazunk, kétség kívül nagyon helyesen olyan intézkedéseket tart tartalmaz, amelyek az előző megállapodás javítják, igazságos árakat biztosít a fogyasztók és a termelők számára, illetve fenntartható keretet szociális és környezetvédelmi szempontból. És azt hiszem, hogy pontosan ebben a szociális keretrendszerben kell tekintenünk ezt az állásfoglalást, amiről szintén holnap fogunk szavazni. Úgy gondolom, hogy az a tény, hogy alapvetően megállapítjuk a gyermek munka megszüntetését, eltörlést, Nagyon fontos vívmány, ugyanis ahogyan a biztos úr mondta már egy ideje, próbálunk a jelenség ellen küzdeni, de a helyzet az, hogy a 124 millió gyermek munkás világszerte eléggé aggasztó adat. Ezeket a harcokat nagyon sok szempontból kell megvívnunk. Itt egészen konkrétan három frontra gondolok, amelyek alapvető fontosságúak. Az egyik az az, hogy kötelezően ratifikáljuk az ENSZ megállapodást a gyermekjogokról minden államban. És azt hiszem, hogy nagyon fontos, és ezt nem említették meg, hogy a kutatás fejlesztési vívmányokat érvényesítsük, hogy olyan kakaó begyűjtési technikákkal dolgozunk, amelyek szükségtelenné teszik a gyermekmunkát, illetve a nyomon követhetőségről egy európai politikát hozzunk létre. Szerintem jó lenne, ha a bizottság ezeket a javaslatokat megpróbálna megvizsgálni, szeretném tudni ezekről a bizottság véleményét. Badia asszony, hát köszönöm szépen, de önnek egy perce volt, ne felejts el, kérem szépen, mert két percben szólt hozzá. Nos tehát az ALDE nevében két percben Rinaldi úr kapszott parancsoljon. Köszönöm elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák. A kakaópiaca arra az a paradox érvényes, hogy édes a végtermék, de keserű a termék előállítása a 15. század végén, 16. század elején kereskedelmi hajók hozták a kakaót Európába, és már akkor lehetett tudni, hogy rabokat használnak, rabszolgákat használnak a kakaó előállítására, és azóta tart ez a kizsákmányolás. Gánából, az elefántcsontpartról származik a termelés szinte 80%-a, és ott náluk teljesen természetes, főleg 14 év alatti gyermekek alkalmazása. Sokszor gyermekkereskedelem keretei között viszik el a, ezeket a gyerekeket a termőterületekre. Az európai-afrikai liberális képviselők találkozói keretei között egy civil szervezet vezetőjével találkoztam, aki azért harcol, hogy a kakao farmokon ne használják a, ki a gyermekeket. Guattara elnök felesége is megvizsgálta a, a Nemzeti Felügyelő bizottságnak a tevékenységét, amely harcol a gyermekmunka és a gyermek kizsákmányolás ellen. Annak ellenére, hogy nagyon sokszor ilyen bejelentések érkeznek, szociális felelősség is létezik, de ez még nagyon korlátolt. Nem intenzív, nehéz, nehezek a munkafeltételek, veszélyesek a dolgozók számára sok a növényvédőszer alkalmazása. Morera úrnak és a szakbizottságnak összetett szeretnénk mondani. Nagyon fontos, hogy a csokoládé előállítása átláthatóbb legyen, a civil szervezetek is részt vegyenek ebben a munkában az EU, amelyben amelynek nagyon fontos a, a szavazati lehetősége a fogyasztói országok szempontjából különleges szerepe rendelkezik. Egy olyan eszköz kell kidolgozni, amely humánusábbá teszi ennek a fontos csábító élelmiszernek az előállítását. Az is fontos, hogy maguk a fogyasztók tudatosabbak legyenek, hogy etikus választásokat hozzanak, etikus döntéseket hozzanak, a fair trade keretei között állít a terméket vásárolják meg, hiszen a gyermekmunkát mindenképpen el kell kerülni. Európai garanciát biztosító márkát kellene kidolgozni, ez jelenleg még nem, tért, nem nyert teret. Köszönöm szépen, most pedig a zöldek nevében Stiles úr kap szót egy percben. Eh, Kedves kollégák, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr! A kakaó termelés 70%-a Nyugat-Afrikából származik. Az Európai Unió importjának 80%-a Afrikából származik. Rengeteg jelentést kaptunk a gyermekmunkáról, ez nagyon aggasztó. Mind az Európai Unió, mint a csokoládé ágazat számára fontos. Ezt tennünk kell valamit ezen körülmények ellen. Fontos, hogy mind gazdasági, mind szociális értelemben jó körülmények uralkodjanak, és fontos harcolnunk a gyermekmunka ellen is. Marere úr állásfoglalása egy jó állásfoglalás, és felmutatja azon két út egyikét, hogy hogyan is léphetünk fel a gyermekmunka ellen. Jobb együttműködésre van szükség, meg kell osztanunk egymással a tudásunkat, gondoskodnunk kell róla, hogy jó legyen az együttműködés, és olyan kereskedelmi ágazat alakuljon ki, ahol a gyermekmunka révén előállított kakaó termékeket nem lehet árusítani. A nemzetközi kakaó megállapodásnak többet kell tennie ezen a téren. Fontos, hogy ütőképesebb legyen a helyzet javulása érdekében. Ha jók az árak, ha tisztességesek az árak, akkor az emberek jobban meg tudják keresni a napi betevőjüket, máskülönben szegénységet eredményez a rendszer, a szegénység pedig gyermekmunkát eredményez, fair árakra, tisztességes árakra van szükség. Köszönöm. Köszönöm, Stájsz úr. Most pedig egy percben Solc úr kap szót, parancsoljon. Mikrofon nélküli felszólalás. Fontos, hogy az Európai Parlament rövid időn belül most másodszor és elítéli a gyermekek kizsákmányolását. Igent mondunk ezért az állásfoglalásra, de mindezek ellenére egy méltánytalan vita alakult ki az Inta szakbizottságon belül. Kedves kollégák, két ponton visszalépés fenyeget, ezért fontos részletesebben foglalkoznunk ezzel a kérdéssel. Sturdy úr, az ön frakciója által benyújtott e-preambulum bekezdéssel gyakorlatilag szépítjük a, azoknak a gyermekmunkásoknak a helyzetét, akik az ültetvényeken dolgoznak, törölnünk kellene ezt a preambulum bekezdést. Köztinger asszonynak pedig azt mondom, hogy a D preambulum bekezdésben gyakorlatilag szereplő, az itt szereplő szöveg azt eredményezi, hogy az Európai Unió szemet huny afelett, hogy Afrikában gyakran gyermekekkel kereskednek, és ültetvényeken dolgoztatják ezeket a gyermekeket. Főként Elefántcsontparton és Gánában realitás mindez. Nézzék meg a Piszkos Csokoládé című dokumentumfilmet. 230 euróért adnak el egy gyereket, Maliból származnak ezek a gyerekek, az ültetvényeken kb. 12 ezer olyan gyermek dolgozik, akinek nincsen hozzá, hozzátartozója. Kedves kollégák, ha legközelebb csokoládét teszünk, akkor fontos, hogy elgondolkodjunk azon, hogy milyen gyermek sors, milyen gyermek sors fizetett meg ezért. Köszönöm. Köszönöm szépen, Solszor, most pedig a függetlenek nevében Mölcer úr kapszott. Elnök úr, tudjuk, hogy a kakaó ágazat nyomás alatt van, Egyre nagyobb a csokoládé iránti igény, így például az ázsiai országokban nagyobb a kereslet, mindeközben a, csökkennek a hozamok, ez a, ahhoz vezethet, hogy néhány éven belül több mint egy tonna ö, kakaó hiányzik. Elef- az parti kormány befolyása egyre nő a helyi kakaóágazatra, erről nem szabad megfeledkeznünk itt az EU-ban. Az ottani agrárreform következményeként a 2012-13-as kakaó hozamot már előzőleg eladták titkos árveréseken. Sok-sok millió munkahely függ össze a csokoládé termeléssel és a csokoládé feldolgozással. Sokszor itt embertelen munkakörülmények köz, uralkodnak. Hogy az Európai Unió javítani akar ezen a helyzeten, és fel akar lépni a gyermekmunkával szemben, félő, hogy az Európai Unió csak papíron teljesít, ehelyett a tanúsított fenntartható kakaó termelés kellene előtérbe helyeznünk. Köszönöm. Köszönöm, Ölcer úr. Akkor most az egyéb hozzászólók következnek, Kasperi úr. Elnök úr. Légen. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Sok-sok hozzászólásból kiderült, hogy e kapcsán egy dilemmában vagyunk. Egyrészt elutasítjuk elutasítunk minden nemű gyermekmunkát, és őszintén szólva négy gyermek édesapjaként rosszul leszek, ha belegondolok, hogy más gyermekeknek mit kell megtenniük, átélniük azért, hogy az én gyermekeim is elfogyaszthassanak reggelente egy-egy csésze kakaót. Másrészt azonban nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy valamilyen módon lehetővé kell tennünk az érintett országok számára, hogy szociális alapvető normákat bevezessenek, lehetővé váljon az oktatás és a szociális biztonság hogyha ezekkel az országokkal nem kereskedünk, akkor nem folyik pénz ezekbe az országokba, hogy kiépüljenek ott a megfelelő rendszerek. Ha pedig kereskedünk ezekkel az országokkal, akkor pedig eh, épp a jelenlegi fenntarthatatlan helyzettel szembesülünk. Éppen ezen okoknál fogva üdvözlöm a megállapodást, hálás vagyok a kollégáknak, akik foglalkoztak ezzel a témával a szakbizottságon belül. Szilárd meggyőződésem ugyanis, hogy jó irányba indulunk el ezzel a megállapodással. Nyíltan kimondjuk azt, hogy mely, pontokat, mely pontokkal kapcsolatosan vannak aggájaink, de nem mondjuk azt, hogy nem kereskedünk az országokkal. Megpróbálunk egy realisztikus ütemtervet kidolgozni, hogy segítsünk ezeknek az országoknak is, hogy kikerüljenek ebből a viszás helyzetből, hiszen nem csak az forog kockán, hogy ehetünk-e csokit, vagy elfogyaszthatunk-e egy bögre kakaót, hanem az is kockán forog, hogy ezek a gyerekek oktatásban részesülhessenek. Köszönöm szépen, Szuszta úr kapszót. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt biztos úr. A megállapodás célját mindenki alátámasztja, el kell fogadni a megállapodás. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy itt egy fontos szociális kérdés áll a téma mögött helyes, korrekt árakra van szükség a szektor támogatása érdekében, és ezzel javítani lehet majd 5,5 millió kis gazdálkodó és 14 millió dolgozó életét, akik a kakotermelésből élnek. Pontosan azért, mert a kakó feldolgozás Európába koncentrálódik, nekünk kell azt elérnünk, hogy a gyermekek kizsákmányolását fel lehessen számolni fenntartható, méltányos kell, hogy legyen a kakao előállítás, és pontosan ezért érdemes támogatnunk ezt a kérdést. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szuszta úr. Most pedig egy percben kutász úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! Az UNICEF szerint körülbelül 158 millió gyermek 5-14 év közötti életkorban dolgozik. Ez azt jelenti, hogy minden hatodik gyermek a világon dolgozik. Több millió gyermek olyan körülmények között dolgozik, amely veszélybe sodorja egészségüket, ugyanis káros vegyi anyagokkal kerülnek kapcsolatba. Csak Nyugat-Afrikában több mint 100 ezer gyermek rendkívül nehéz körülmények között dolgozik. A kakaómezőkön, és 10 millió gyermek esik az emberkereskedők áldozatául. A kakaó kereskedelem, illetve a kakaó termelés követ, körülményei arra kényszerítik a termelőket, hogy gyermekmunkát alkalmazzanak az oktatáshoz való hozzáférésük a szegénység csökkentésében alapvető fontosságú, illetve hogy véget vessünk kizsákmányolásuknak. Az uniónak különböző eszközöket kell biztosítani arra, ezért azt javaslom, hogy az általános preferenciák rendszerét függesszük fel, illetve hogy valamennyi olyan meg, megállapodás, amelyet harmadik országokkal kötünk, rendelkezzen záradékokkal a gyermekünkre vonatkozóan. Mártin úr, parancsoljon! Köszönöm, elnök úr. Másokhoz hasonlóan én is támogatom a Nemzetközi Kakaóegyezmény aláírását, hiszen a szociális környezetvédelmi aspektusokat kell figyelembe venni a kakaószektor esetében. De szeretném kifejezni agályomat is a gyermekünk alkalmazása tekintetében. Fogalmazunk egyértelműen. A kérdés felelőssége nem az Európai Parlament kezében van, és nem az európai fogyasztók kezében van, hanem maga az ipar felelőssége mindez. Az utóbbi tíz évben 700 milliárd eurót keresett, illetve ennyi volt a forgalma ennek az ágazatnak. Ez hatalmas mennyiségű pénz, és ugyanakkor 0,0075%-ot fektettek be a munkai körülmények javításába. A kizsákmányolt gyermekek tekintetében, tehát maguk a feldolgozók, a felelősek, azt kell biztosítani, hogy védve legyenek az, a, az ágazatban dolgozók. Üdvözlöm ezt az egyezményt, de úgy gondolom, hogy az lenne a legfontosabb, hogy a Fairtrade termékeket támogassuk. Köszönöm szépen, Mártin úr. Most pedig a spontán hozzászólások következnek. Angelili asszony egy perc. Nincs itt, úgy tűnik, akkor most egy percben Mikolásik úr kap szót. Gracias, señor presidente. Kakao ako plodina, ktorá sa pestuje na viac než 8 miliónov hektárov. Köszönöm szépen, elnök úr. Több mint 8 millió négyzetméteren termelnek, és sok-sok termelő ország számára nagy nyereséget nyújt ez az ágazat. Ugyanakkor azonban ezzel egy időben 50 millió ember számára biztosít jövedelmet világszerte ez az ágazat. Éppen ezért azt gondolom, hogy valamilyen jobb jogi rendszert, jogi keretet kell bevezetnünk, amelynek révén javulnak a körülmények az egész termelési láncolaton keresztül, egészen az, a termelőktől a fogyasztókig. A kereskedelem méltányos kell, hogy legyen, és tiszteletben kell tartani a szociális és környezeti normákat is mindeközben. Ezért meggyőződésem, hogyha méltányos árak lennének az ágazatban, akkor ez hozzájárulna különböző problémák megoldásához is, beleértve a gyermekmunka problémáját is. Köszönöm, Mikolás, akkor most pedig egy percben. Meissner asszony. Köszönöm szépen, elnök úr nem csak a gyermekek fogyasztanak szívesen csokoládét és kakaót, hanem a felnőttek is, és hogyha belegondolok, hát Strasbourgban vagyunk jelen pillanatban, de legtöbbször Brüsszelben ülésezünk. Brüsszelben aztán igazán népszerű a csokoládé, szívesen ajándékoznak csokoládét, az emberek szívesen fogyasztják. És ilyenkor az emberek nem gondolkodnak el azon, hogy honnan is jön a kakaó a csokoládéhoz, milyen körülmények között termelték meg. Fontos elgondolkodnunk azon, hogy sokszor ez a kakaó import gyermekmunka révén valósul meg, illetve válik lehetővé. Nem arról van szó, amit Köztinger asszony mondott, hogy a családi berkeken belül dolgoznak a gyermekek, vagy sem. Azon kell elgondolkodni, hogy akár az egészségre is károsak lehetnek azok a körülmények, amelyek között ezek a gyermekek dolgoznak. Sokszor a gyermekek tehát méltánytalan körülmények között dolgoznak, ezt meg kell akadályoznunk, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy azok a fejlődő országok, amelyek megpróbálnak jobb életkörülményeket teremteni az emberek számára, így Gána és Elefántcsontpart, hogy ezen országokban olyan árak legyenek, amelyek igazán méltányosak. Talán egyfajta címkét is be lehetne vezetni. Örülök a parlamentbeli egyetértésnek. Köszönöm. Köszönöm, Meissner, azt most pedig P. Bánks úr kap szót. Prezidenta. Elnök úr, úgy gondolom, hogy nagy az egyetértés itt a vita során, a kakaó fontos termék, ez igaz. Az is fontos, hogy sok ország számára gondoljunk, csak az elefántcsoportra nagyon fontos a gazdaság szempontjából ez a termék. Úgy gondolom, hogy korrekt kereskedelem, korrekt árra van szükség, és az ipari vállalkozók felelőssége az, hogy az a termék, amit eladnak, a mögött nem ne, ne legyen nem fenntartható munka kizsákmányolási feltételek ne legyenek mögötte. Az egészet egy csomagként kell kezelni, és ezt tesszük Gánával, elefántcsoporttal, más országokkal is. Viszont további intézkedésekre is szükség van. Foglalkozni kell más aspektusokkal is, főleg a gyermekmunka esetében. Néhányat említenék ezek közül. Az Európai Unió lobby tevékenységet végez azért, hogy az ILO 182-es egyezményének az aláírása megtörténjen, illetve ratifikációja, illetve plusz két opcionális protokoll aláírását is támogatjuk a gyermekek joga tekintetében. A gyermekek védelme és a gyermek munka prioritást élvez egy sor emberjogi stratégiában, amit az EU fölállít. És ez egy nagyon fontos szempont hiszen az összes fejlődő ország partnerünk politikai párbeszéd részese, és pontosan ez az a hely, ahol a kérdésekkel foglalkozni tudunk, hiszen maguk az országok is el kell, hogy fogadják, hogy ez prioritást élvez ez a kérdés. A bizottság kidolgozta a szociálisan felelős beszerzési dokumentumát. Fontos projektek vannak folyamatban a fejlődés támogatás területén is. Ezek néhányan specifikusan a gyermekmunka kérdésével foglalkozik. Például 14 millió eurós program, 14 AKC országban gyermekmunka, oktatást célozza meg, és múlt évben 10 millió volt ennek a mértéke egy másik program keretei között. Specifikusabban a kakaóágazatban az EDF programok és a kakaoágazatot támogató programok hozzájárulnak a kis gazdálkodók életfeltételeinek a javításához, és konkrétan Gánában a termelők támogatásához. A bizottság biztosíthatom önöket, hogy koherens módon foglalkozik a kérdése az összes kereskedelemmel, fejlődéssel, emberi jogokkal, társasági, felelősségi témákkal foglalkozó munkájában. A gyermekmunka fejlődő országokban nem tekinthető izoláltan önálló problémaként a kereskedelmi megállapodásoknak tartalmazniuk kell a szegénység felszámolásának a célját, a méltányos munkafeltételek biztosítását. A bizottság konkrétan mindig megvizsgálja ezt a kérdést, a nyomonkövetőség lehetőségét és a gyermekmunka alkalmazásának a visszaszorítását. Köszönöm szépen, biztos úr! Most pedig Mareira úrnak adom meg a szót. Elnök úr, Köszönöm minden hozzászólónak a vitában való részvételt, főként a bizottságnak a kötelezettségvállalásokat, illetve az ígéreteket a gyermekmunka csökkentésével kapcsolatban. Azt hiszem, hogy ezek nagyon fontos szempontok. Szeretnénk hinni ígéreteikben, nagyon fontos, hogy felhasználjuk politikai hatalmunkat arra, hogy ezek az országok a megállapodásokat, illetve egyezményeket a gyermekmunkával kapcsolatban ratifikálják illetve fejlesztési programokat is kell használnunk annak érdekében, hogy a kakaó ágazat fenntarthatóságát érvényesítsük. A harmadik szempont pedig szeretném kiaknázni a nyomon követhetőség elvét, tehát, hogy egy olyan jelzés jönjön létre, egy olyan kakaó márka, amely gyermekmunka nélkül jött létre. Tehát, hogy legyen valamilyen címke a terméken, hogy ehhez a termékhez nem használtak fel gyermekmunkát. Az EU kereskedelmi megállapodásaiban, illetve nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban ezt a témát nem szabad figyelmen kívül hagyni. Az együttműködési, gazdasági együttműködési partnerségeknél, mint például az Ákácsi országokkal, amelyek kakaót termesztenek, nem szabad figyelmen kívül hagyni ezt a szempontot. Ugyanis számos olyan intézkedés van, amelyet föl kell használnunk, amely ezt az elemet nem hagyhatja figyelmen kívül. A vállalat egy társadalmi felelősségvállalás, amelyre a biztos úr is utalt. És nagyon fontos, hogy a fő vállalatok közül nagyon sok a kakaóágazatban nagyon sok európai vállalat van. Ezért tehát ezekkel a vállalatokkal együttműködve kell küzdenünk a gyermekmunka ellen. Uh, Nos, a jelentéstevővel és a többi képviselővel most lezártuk a vitát a kakaóágazattal kapcsolatosan. Állásfoglalási indítvány nyújtottak be a témával kapcsolatosan. Ezennel a vita lezárult. Holnap 12 órakor szavazunk a témában. Ezzel akkor most rátérünk a következő napi rendi pontra. A tanács és a bizottság